Ladies and gentlemen, uh, let us start. Hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök, kezdjük akkor meg a mai munkánkat. Itt van az előadónk is, ez ugye a legfontosabb. Mindannyian nagyon fontosak a kedves képviselők, de hát a mai délutánunk szempontjából az első napirendi pontunk előadója a legfontosabb. Ez a napirendi pont pedig nem más, mint az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentése és a 2003 per 35 per LK irányelv módosítása. Szeretném elmondani önöknek, hogy szeptember 25-én az elmúlt évben került az első eszmecserére erről a témáról, amikor is a bizottság benyújtotta két vonatkozó javaslatát. Az Európai Bizottság a munkaprogramjával kapcsolatban azt jelentette be, hogy visszavonja ezeket a javaslatokat, de miután az Európai Parlament és a tagállamok kritizálták ezt a lépést, így az Európai Bizottság mégiscsak a munkaprogramján kívánja tartani a légköri anyagok szabályozásának módosítását. Itt ugye egyszerűsítésre van szó, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról, a nemzeti államok tiszteletben tartásáról, de hát mégiscsak az lenne a jó, hogyha együttesen láthatnánk mindent, és együttesen dönthetnénk mindenről, erre egy jó példa lehet ez. Ma az előadónk bemutatja a vélemény tervezetét. Ő nem az életékes ebben a kérdésben egyedül Kirek kolléga, hanem itt vannak az árnyékelőadók, és más érdekelt kollégák is szót kapnak majd, hogy ez a fontos témához hozzászóljanak. És ahogy azt már megszakadtuk, először is az előadó kapja meg a szót, Adam Girek, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm szépen a lehetőséget, Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy attól függetlenül, hogy a bizottság hogyan kíván eljárni ebben a témakörben, én, én nagyon örülök annak, hogy napirenden maradt ez a javaslat, amelynek a következő a célja. Az egyes légkörű szennyezőanyag nemzeti kibocsátásainak csökkentésére vonatkozóan illetve a 2003 per 35-ös irányelv módosításával kapcsolatban azt szeretnénk elérni, hogy ösztönözzük azt a fajta innovációt, amely a gazdasági növekedéshez hozzá tudna eh, járulni, és a környezetvédelem és az új technológiák eh, kifejlesztésének megerősítése is fontos cél. Ugye itt egyes szennyezőanyag tekintetében határértékek kerülnek kibocsátásra, és ami itt újdonság, az a metánnak a felvétele a rendelkezésekbe. Ezen kívül pedig szó esik azokról a befektetésekről is, amelyek a, ezen a téren történő innovációt támogatnak. Itt különösen a 2,5 mikrométernél nem kisebb átmérőjű szálló por, illetve a nano méteres tartományban tartozó részecskék nem kerültek említésre, illetve a klórozott aromás szénhidrogénekről sem esik szó a bizottság javaslatában. Ezen kívül az úgynevezett alacsony szintű kibocsátások is kimaradtak a bizottsági javaslatból, amely számunkra igencsak aggodalmas, hiszen az új tagállamokban, mint például Lengyelországban, ez igencsak komoly problémát jelenthet. Időnként előfordul az is, hogy nagyon veszélyes gázok, mint a hidrogén szulfidok, is nem kerülnek szabályozásra, mert nem olyan nagy mennyiségben kerülnek összességében kibocsátásra de például például kőolaj szállítása során olyan feldolgozása, finomítása sor került, ahol viszont nagy mennyiségben kerül a légkörbe hidrogén szulfid. Aztán a jelentéstétele kapcsolatban is nagyon agályos rendelkezések kerültek benyújtásra, nagyon nehéz itt egységesen betartatni a tagállamokkal. Itt elsősorban ugye monitorozható, mérhető kibocsátásokról esik szó, de vannak olyan kibocsátások, tudjuk ezt, amelyek nagyon nehezen mérhetők például a nanométeres tartományban, de ugyanakkor a hatásukat, a veszély mértékét fel tudjuk mérni. A nanoanyagok is a szervezetünkbe juthatnak, még hogyha nagyon nehezen mérhetőek is ezek. És rákeltő hatással is bírhatnak. És erre vezethető talán vissza az is, hogy egyre nő a tüdő rákban megbetegedők száma, de egyelőre nem sikerült még a, ezt bizonyítani. Aztán az sem tudjuk, hogy ezek milyen mértékben befolyásolják a klímaváltozást. Tehát vannak ugye az aeroszolokat alkotó levegőszennyező anyagok, amelyek igencsak hozzájárulnak a légköri szennyezéshez, vagy ott vannak a metántól eltérő illékony szerves vegyületek. Ezek esetében is nagyon egyszerűsít, leegyszerűsít a bizottsági javaslat. Jó lenne, ha ezeket konkrétabban meg határozna és a monitorozás módszerét is pontosítaná. Aztán ott vannak a dízelmotorok által kibocsátott szennyező anyagok eltekintetben is fel kellene vizsgálni a határértékeket, hiszen a dízelmotoros autók száma Európában megnövekedett. Éppen ezért elmondhatjuk, tehát, hogy az aktuális határértékek felülvizsgálatra szorulnak, és aztán szót kell eltenünk arról is, hogy, hogy a mellékleteket is meg kellene vizsgálnunk. A mellékletek néhány esetben kötelező érvényűvé válnak, éppen ezért, hogyha az Európai Bizottság azt szeretné, hogy a javaslatot, mint irányelvet elfogadja az Európai Parlament, fontos lenne, hogyha megfelelő mellékleteknél látnánk ezt el. Elnök, köszönjük szépen, professzor úr, előadó úr, köszönjük azt is, hogy betartotta az időkeretet. Most pedig akkor szólnék az árnyék előadókhoz, először is a néppárt nevében, Virkunen asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen köszönet illeti Girek úrát az előkészítésért. Én az eredeti bizottsági javaslatot is támogattam volna. Azaz, hogy az irányelvet visszavonjuk, és aztán közösen megvizsgáljuk azt, hogy a 2030-ig milyen szabályozások segítségével tudjuk a klímaváltozási célokat elérni. Tehát egy ideglenes szabályozás is megtette volna, és akkor kivártuk volna azt, hogy sikerül-e a célokat elérni, vagy sem. Nyilvánvalóan fontos a részecske kibocsátás csökkentése, de ami ebben az irányelv javaslatban mégis a pozitív lehet, az az, hogy itt a költségek csökkentésére is figyelnek, azaz a tagállamok maguk döntetnek arról, hogy milyen intézkedéseket kívánják a kibocsátást csökkenteni. Ez már is egy jó kiindulási pont. De arra is oda kell figyelnünk, hogy az irányelv ne vezessen be új kötelezettségeket az iparági szereplők számára, hiszen már most is különböző ágazatspecifikus kibocsátási szabályoknak kell eleget tenniük az egyes iparágaknak. Ez már is komoly befektetésekhez vezet. Itt nagyon konkrét rendelkezéseknek kell eleget tenni, például az energiatermelés tekintetében már kidolgozásra kerültek a kibocsátás csökkentési szabályok, itt már nagyon sok erőfeszítést sikerült tennünk. Hogyha most kötelező érvényű időközi célokat kívánunk kitűzni, akkor ezzel lehet, hogy a hosszú távú célokat veszélyeztetjük. Úgy gondolom, hogy semmilyen érv nem szól amellett, hogy, hogy lineáris teljesítését várjuk el a kibocsátás csökkentésnek, nem biztos, hogy ez a hatékony megoldás. Nyilvánvalóan az éghajlatváltozás tekintetében az időjárási viszonyokat is figyelme kell venni, nyitva kell hagyni azt a lehetőséget, hogy újra és újra évente felülvizsgáljuk az átlagértékeket, és az időjárás alakulását figyelembe véve esetleg új intézkedéseket hozzunk, ugyanakkor hosszú távon nyilvánvalóan a 2030-as célok kell, hogy a szemünk előtt lebegjenek. Két évente kerülne sor felülvizsgálatra, de úgy gondolom, hogy ez a bizottság javaslat csak túlzott administratív terhekhez vezetne. Sajnálok, ha még van egy kis időm, akkor néhány részletre is kitérnék. Olyan részletekre, ahol mi Girek úr véleményétől eltérő nézeteket képviselünk. Ugye szó esett arról, hogy az alacsony szintű kibocsátásokat külön kellene meghatározni. Ez alapvetően üdvözlendő, a tagállamoknak pedig lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy önállóan döntsenek az eszközökről, az intézkedésekről. De hogyha külön szabályokat szeretnénk hozni az alacsony szintű kibocsátásokra, akkor ezzel újabb nehézségeket e, teremtünk. Elnök egy fél percet kap még a hozzászóló, hiszen nincs annyi idő. Igen, nekem lenne még néhány technikai jellegű javaslatom is, mondja az árnyék előadó, de akkor kitérnék most arra, hogy az alkalmazás területét szeretnék kibővíteni ennek a javaslatnak. Ugye például szó esett arról, hogy a két és fél mikrométernél kisebb átmérőjű szállóporra, anyagokra nem tér ki ez, de erről majd a jövőben akkor még beszélünk. És most Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mm. Köszönöm szépen, elnök úr. És gratulálni szeretnék Gyerek úrnak. Ehhez a jelentéshez nem volt könnyű ezt megírni. Össze kellett ugyanis benne kötni, benne a fejlesztés, fejlődés és az emisszió csökkentés szempontjait A jelenlegi politikai helyzetben úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy végre elkezdjük végrehajtani a klímavédelmi szabályainkat és a szebb az egészség és a fogyasztóvédelmi döntéseinket. Jó, hogy a jelentés azzal is számol, hogy azok az alapvető szennyezőanyagok, amelyek az emberi egészséget közvetett, közvetlenül károsítják, a, a szilárd részecskék, a kén vegyületek, a dioxin, ezek mind belekerültek, illetve sok egyéb káros anyag, olyanok is, amelyeknek nem ismert még az élettani hatása, de veszélyesnek tűnnek a nitrogén oxidok külön csoportot képeznek, őket ugyan az irányelv már részben lefedi, de tekintettel kéne lenni arra, hogy nem csak a közlekedés bocsát ki nitrogénoxidokat. A, az olajfinomítóipar, illetve a fa kitermelés is jelentős nitrogénoxid kibocsátó. Tehát pontosítani kellene, hogy miről is beszélünk, illetve a különböző tagállamokban érvényesülő különböző jogszabályokat egymáshoz közelíteni, vagy európai szintre emelni. már csak a verseny miatt is. A szabályokat pedig sok ország nem tartja be, tehát a szennyezés folyamatos felügyelete, különösen az ipari térségekben, ezen szennyezőanyagokra vonatkozóan különösen fontos téma. Integrálni kéne az európai engedélyezési rendszerre vonatkozó szabályokat is. Ezek nem mind a jogalkotás szintjén jelennek meg, hanem a gyakorlatban ö, jogalapjuk közös. Köszönjük szépen! Következő felszólalónk Edelő úr az ALDE frakcióban. Köszönöm! És köszönöm az előadónak a módosítás tervezeteket idézzük fel magunkban, hogy honnan is jön ez a jogalkotás, mit is akarunk. Elsősorban az emberi életet akarjuk védeni, és a tulajdont. Ha ambiciózus dolgokat tudunk megfogalmazni az éjségi területén, akkor lehetőség nyílhat arra is, hogy 40-140 milliárd eurónyi pénzt takarítsunk meg, amit most egészségügyi ellátásra, megelőzésre költünk, csak azért, mert a szennyezők miatt betegségek alakulnak ki a társadalomban. Tehát egyfelől el kell kerülnünk a túlszabályozást, különösen az ipar túlszabályozását, másfelől pedig figyelembe kell venni, hogy mennyi adófizetői pénz megy el a betegségekre, a táppénzre, amit a szennyezés okoz. 23 milliárd eurós lehetne az, az ingatlanokban, földekben, tehát anyagi értelemben vett károkon megtakarítható pénz. Tehát egy gyakorlatilag megközelítésre lenne szükség, amely egyszerűen csökkenti ezeket az egészségügyi és anyagi károkat. és az MCP kapcsán a lég, levegővédelmi csomagra is oda kell figyelni. Amikor elkezdődik a tárgyalások köre, hamarosan, akkor fontos, hogy a bizottságon belül egységesek legyünk, mert minél egyöntetűbb véleményt a, <coughs> a képviselünk egészségügyi és tulajdonvédelmi értelemben, annál könnyebb, vagy hát jobb lesz a tárgyalási pozíciónk. Köszönöm szépen. Köszönjük, kollégák. Riveszi asszony kapszol. A zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az előadó is köszöntöm, illetve az új bizottságot, amely a levegő védelmi csomagot elkezdte újra, és a hulladékügyit is napirendre tűzni. Ez egy olyan irányelv, amelyet a polgárok régóta várnak és örülnek neki, mert azt várják Európától, hogy az egészségüket védje meg. Itt csak a levegő minőségről van szó, de általában az egészségről is, mert az emberi halálozás legfontosabb külső oka a levegő szennyezés, ezt az egészségügyi világszervezet utolsó legfrissebb jelentése is kimutatta, a levegő szennyezés a legfontosabb környezeti oka az európai városi halálozásnak, és főleg a szív betegségekre hat, és a szívbetegségeknek 80%-a visszavezethető a levegőszennyezésre. Tehát ez egyértelműen egy egészségügyi prioritás, de arról még nem beszéltünk, hogy a biodiverzitás csökkenése, az ökoszisztémák felborulása, a klíma változása mind-mind további olyan faktorok, amelyek hozzájárulnak a, az egészség romláshoz. Tehát legyünk ambiciózusak és a kihívásokat vállaljuk. 2030-ig ha tervezünk, az túl későn van. A kibocsátásokat a technikailag minimális szintre kell a mai naptól kezdve csökkenteni, és ami az erogációkat illeti, kérem az előadót, hogy a mezőgazdaságot vegye be a szövegbe. Ez nagyon fontos, mert a mezőgazdaság is nagyon nagy környezet és levegőszennyező. És közelező érdekeket, értékeket kell előírni olyan anyagokra is, mint például a higany, amelyeket eddig nem egységesen szabályozott a bizottság és a politika. És a jogi eszközökkel pedig az innovatív környezetbarát technológiák fejlesztését kell ösztönözni, mert a nem cselekvés is bűn, a hanyagság bűnét követjük el. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, mint árnyék előadó. Tessék önni a szó. Nyomja meg a gombot. Yeah, you can You are, you are shadow for, from GUE. GUE árnyék előadója. Elnézést, én tévedtem. Ercasszony. Köszönöm szépen. Ába. Nem gond, elnézést. A frakciónknak nyilván van megjegyzése ezzel kapcsolatban. Az irányelvvel kapcsolatban már többször megszólaltunk. Félmillió ember hal meg hamarabb, mint kéne a levegőszennyezés miatt, és 279 milliárd euróra becsülhető a, az összkár, társadalmi kár, amit a levegőszennyezés okoz, egészségügyi költségek formájában, és akkor még nem beszéltünk a klímaváltozás hatásairól is az által okozott kár mennyiségéről, méretéről. Tehát első megjegyzésemmel az előadóhoz szeretnék szólni, jónak tartom a jelentést, ehhez ezzel lehet valamit kezdeni. Úgy gondolom, hogy a tárgyalások során sokat tudunk majd azért tenni, hogy valódi eredményeket érjünk el. A nyolcas módosító, a tizenegyes azok, amelyeket mi nagyon támogatunk, és vannak olyan témák, amelyekről szerintem még egyeztetnünk kéne, például a, a rugalmasítás, a flexibilizálás. Mi kritikával szemléljük az egészet. Ön egy középutat próbált itt megtalálni, mi az egészet elutasítjuk, mert nagyon nehéz egyáltalán kritériumokat megalkotni, ami alapján <coughs> ki lehet ezt alakítani. Az egészségügyi és más civil szervezetek pedig arra hívják fel a figyelmünket, hogy a csökkentési célok nem eléggé ambíciózusak, és nem tudjuk, hogy magát az irányelvet kéne megváltoztatni, vagy most ebbe kéne beleírni az újabb ambíciókat. Biztos, hogy ezek így nem kielégítőek. És azt is furcsának találom, hogy a köztes célokat 2030-ra írják elő, ez túl neszkének tűnik középtávú célként, tehát le kéne írni arról, hogy mit lehet javítani a szövegen, de sok helyen tudunk csatlakozni a már leírtakhoz. Köszönöm szépen, Álta SDD. Szeretne valaki szót kérni? Igen, elnök úr, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani egy gyerek előadónak, nagyon jó ez a jelentés, és azt kell, hogy mondjam, hogy büszke vagyok arra, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok. Ebben az esetben és más esetekben is a bizottsági javaslatokat javítjuk. Van néhány gyenge pontja a jelentésnek, illetve az irányelvnek. Kés strukturális korlát van az emberi egészség, már az előttem szóló kollégák is szóltak erről. Ezt abszolút alárendelik a gazdasági értékeknek, és nem abszolút értéként kezelik, pedig az ember előtérbe kéne, hogy legyen a piachoz képest. Az igaz, hogy az irányelv 70%-os csökkentést mutat az egészségkárosodás tekintetében a megcélzott kibocsátás csökkentések esetén, viszont ez csak akkor tartja lehetségesnek, hogyha ez nem jár túlságos költséggel. Pedig nagyon sok betegséget okoz, sőt a halálesethez is vezetnek ezek az ártalmak, és a nemzeti rendszereket, illetve a teljes társadalmat terheli ez. A mezőgazdaságból és az állattartásból származó nitrogén származékok, mint szennyezőanyagok esetére nincs megoldás. Az egyetlen megoldás az lenne, hogyha újra gondolnánk azt, hogy hogyan állítjuk elő az élelmiszert. Tehát túl kéne lépni a nitrogén alapú műtrágyák használatán, kevesebb húst kéne, kevesebb állateredeti terméket kéne fogyasztani. Fönt kéne tartani biológiai módszerekkel a talaj termőképességét, és nem pedig vegyeszerekkel kéne ezt elérni. A másik pedig a metán kibocsátás kérdése. A FAO néhány évvel ezelőtt készített egy jelentést, egy tehén jobban szennyezi a levegőt, mint egy városi jeep. Ezt is fejben kéne tartani. Egy sor javítható pontja van a jelentésnek. A fekete színkibocsátás csökkentése az sokszor csak általános megfogalmazásban szerepel, és a tagállami jó szándékra hagyja. Ok, ok nélkül kimaradnak a tengeren túli területek, a légi szennyezés, a repülők által okozott szennyezések, a hajók által okozott szennyezések, mint hogyha csak szárazföldön lehetne légszennyezéshez hozzájárulni. Szerintem elég súlyos, hogy a tagállamoknak mozgásteret ad a jelentés véleményem szerint. A két kibocsátás csökkentést csak közös erővel tudjuk elérni. Köszönöm. Köszönöm. Európai Bizottság nevében. Marian Véling asszony, környezetvédelmi főigazgatóság képviselője, öné a szó. Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők. Csak az idő megtakarítás érdekében eh, csak eh, újra visszautalnék a kulcsfontosság elemekre, illetve hogy miért foglalkozunk ezzel ma. Itt a legfontosabb egészségügyi és környezeti témával foglalkozunk. A halálesetek 50%-át jelenleg a légszennyezés hibáztatják ezért, és ezért nagyon fontos, hogy a környezeti előnyökön kívül egészségügyi előnyökhöz is juthatunk. Egyébként pedig a határon átnyúló légszennyezésről is beszélünk. Ez a klímaváltozás témájához képest más, hiszen a lég kibocsátásnak, a levegő kibocsátásnak többféle hatása lehet, attól függően, hogy ez hol történik. Rugalmasságot is ad a tervezet a tagállamok számára, hogy a célokat hogyan érik el. A gazdasági nyereségek jelentősek, erre vonatkozóan már valamely képviselő említette is az adatokat, ezt nem fogom megismételni. Minden esetre közvetlen és közvetett anyagi előnyei lesznek ennek, ez mindenki számára erőnyös, és munkahelyteremtéshez is hozzájárulunk, ez kb. 100 ezer munkahelyet jelent, ezt sem szabad alul becsülni. Bizottságként üdvözöljük a véleményt és a konstruktív javaslatokat. Köszönet az előadónak! a jelentés alapján, illetve a jelentés bemutatása alapján is. Természetesen az összes megjegyzést szerinti területet részletesebben meg fogjuk vizsgálni. Néhány megjegyzésem lenne specifikus hozzászólások tekintetében. Először is a jobb szabályozás és monitorozás. Az előadó kritizálta az irányelv megfogalmazását ami az előadó szerint nem egyértelmű, függelékeknek vagy mellékleteknek nevezte ezt. Az irányelvben az irányelvnek az alapszövege a technikai mellékletekkel együtt. Ez egy teljesen normál eljárás. De az igaz, hogy ezek között vannak utalások is más dokumentumokra, nemzetközi testületek, nemzetközi szervezetek dokumentumaira, és lehet, hogy ezt tanulmányozni kell ezeket egy kicsit, viszont ez is egy normál eljárás, hogy ilyen dokumentumokra utal egy szöveg, de azokat nem inkorporálja, nem, azok nem lesznek részesei a jogszabálynak. Kibocsátás számítás, részeske számítás, 2,1-es mikrométerről beszéltünk, illetve kisebb egyéb szennyezőanyagokról is szó volt. Erre az a reakciónk, hogy van egy specifikus 2,5-es vállalás, de az összes kisebb részecskére is vonatkozik ez. És az előkészítési fázisban a WHO-val egyeztetünk, hogy az ultra finom részecskékre vonatkozóan kellene számokat használni, de az ő javaslatuk az, mond, az volt, hogy inkább koncentráljunk a 2,5-ös PM célra az klorinált, aromatizált hidrogénszulfid és egyéb anyagok tekintetében tömeges tagállami kibocsátással foglalkozik az irányelv, és ezek, ez okozza Európában a fő légszennyezési problémát. Nem feledkezünk meg az egyéb szennyezőanyagokról sem. Egy sor más irányelv foglalkozik ezekkel a specifikus kibocsátásokkal, ipari kibocsátási irányelv, és a klorinált, aromatizált hidrok, szénhidrogének témájával is egy másik irányelv foglalkozik, úgyhogy nem biztos, hogy ez az irányelv kell, hogy ezekkel a kibocsátásokkal foglalkozzon. Említették az alacsony szintű kibocsátást. Ez probléma. Ezek a kibocsátások is részesei a nemzet kibocsátásnak és a Nemzeti Légszennyezési Ellenőrzési Programnak is részesei lesznek, úgyhogy foglalkozni kell ezekkel is. De ezekkel a specifikus alacsony szintű kibocsátásokkal a legjobban úgy tudunk foglalkozni, hogyha más specifikus, ezeket célzó irányelveket kiegészítő módon foglalkozunk velük. Említették az üzemanyag kibocsátási célt, az irányelvet is. Itt a kis üzemekre gondolunk, aztán a légszennyezésre vonatkozó, erős légszennyező üzemekre vonatkozó irányelvnél is specifikus intézkedések érvényesek. Ez akár közlekedésből származhat, akár más forrásból is. Ezt a rugalmasságot a tagállamra hagyjuk. De közlekedés természetesen nagyon fontos, valaki Említette a dízel problémáját is, ami az Euro 5-tel kapcsolatban fölmerül, de ez is olyan téma, amivel most foglalkozunk, és a bizottság ezekre vonatkozóan javaslatokkal fog előállni hamarosan. A specifikus megjegyzések közül egy másik a határokat tiszteletben nem tartó légszennyezés és így a légi, vagy a repülés és a hajózás okozta légszennyezéssel. Még megengedi, hogy ezeket a specifikus megjegyzéseket megtegyem, próbálok röviden fogalmazni. Nemzeti keret szabályokra van szükség ezekhez. A repülés szabályozás például e, vagy pedig a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet lép itt be a képbe, van bizonyos rugalmasság a mi irányelvünkben, most ennek a részleteiben nem fogok belemenni. A légiközlekedési kibocsátással kapcsolatban annyit mondanék, hogy a széndiokszid, nitrogéndiokszid kibocsátás területén a legnagyobb mennyiségű kibocsátás az a szárazföldön történik, és sokkal kevésbé a repülőkből, vagy a repülésből. 2025-ös plafonértékkel kapcsolatban. Mi ezt egy a végső csökkentéshez vezető út egy lépésének látjuk, tehát ezt el kell érni, kivéve, hogyha nagyon indokolt motivumok miatt nincs erre lehetőség. Elnök úr, elnézést, hogy több, hosszabban beszéltem, mint mennyi időt kaptam. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy az Európai Bizottság nézőpontját is bemutatta a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről. Most pedig akkor visszatérünk az előadónkhoz, Edem Kirek professzor úrhoz, aki most lehetőséget kap arra, hogy reagáljon a felmerült észrevételekre és kérdésekre, illetve az Európai Bizottság beszámolójára. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, sok észrevételt hallhattunk. Természetesen a közös erőfeszítésünk célja az, hogy az MV szakbizottsága együtt működve, hiszen az MV szakbizottság az életékes ebben a kérdésben, tehát az a közös erőfeszít, megközelítésünk, hogy az én vagy a mi véleménytervezetükkel kiegészítve az MV jelentése megfelelő legyen. Mi ugye az ipari szempontokkal tudjuk kiegészíteni az MV szövegét, hiszen minket ezek a szempontok érdekelnek. illetve mezőgazdaság által kibocsátott szennyező anyagok is érintenek bennünket is. nem egészen értettem, hogy miért említették többen is azt, hogy miért lenne ez jó, hogyha ezt a tervezetet most sútba dobnánk, hiszen vannak más Javaslat tervezetek is, amelyek a 2030-as célok elérését szolgálják. És ahogyan azt az Európai Bizottság képviselőtől hallhattuk, folyamatosan dolgozik az Európai Bizottság új javaslatokon, és hogyha félretennék a jelenlegi javaslatokat, akkor talán sohasem sikerül majd közös nevezőre jutnunk, és, és megfelelő kibocsátás csökkentési szabályokat lefektetünk. Ez egy nagyon széles körű téma, ugye ez a halálesetek emelkedése is tartozik, amelyet csökkenteni szeretnénk, a légköri szennyező anyagokhoz köthető haláleseteket csökkenteni szeretnénk. Ez egy túlságosan is fontos téma ahhoz, hogy ezt kapkodva letudjuk, és aztán egy olyan irányelvet vezessünk be, és olyan irányelvet kapjanak a tagállamok, amelyet csak összecsaptunk. Ami konkrétan a légköri szennyezőanyagok kibocsátásának csönketés, csökkentését illeti, én nem gondolnám, hogy ez csak a tagállamok hatáskörébe tartozik. Itt Ugye azért bármennyire alacsony szintű kibocsátásokra van szó, határokat nem tartják ezek a részecskék tiszteletben. A szennyezés határon átnyúlik sok esetben. Éppen ezért nagyon fontos például a szilárd tüzelő anyagok megfelelő hatékonysággal történő elégetése, és ehhez például az ipari innováció hozzájárulhatna, hogyha megfelelő berendezések, égető művek tudnák ellátni ezt a feladatot. Annak nagyon örülök, és köszönöm, hogy elismerték az erőfeszítéseimet, de szeretném, hogyha együttműködnének velem a jövőben is, illetve az ENVI szakbizottsággal szeretném, hogy együttműködnénk e fontos kérdésben, annak érdekében, hogy valóban segítséget nyújtsunk a polgároknak. Köszönjük szépen! Mondja az elnök úr, a módosítók benyújtásának határideje pedig január 29-e 12 óra. Ahogy hallottuk már korábban, az illetékes bizottság az ENVI, úgyhogy itt az ideje, hogy tető alá hozzuk a szöveget, legkésőbb februárig, hogyha akarjuk befolyásolni az Envi Bizottság munkáját. Nyolcas napi rendi pont következik. A transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség hatása az európai energiapiacokra. Kun Rademacher mutatja be a tanulmányt. Kun Rademacher érkezik. Szeretettel köszöntjük. Üdvözöljük az Európai Parlamentben. És kikértük az ITRE bizottság tehát, hogy jöjjön el hozzánk, és a bizottságunk fő kérdése az volt, hogy a TTIP hogyan fog hatni az európai energia piacokra és a feldolgozó iparra. Tehát e, a mi kérésünkre, kérdésünkre készült el ez a tanulmány. Sőt, az energiaellátás biztonságát is megvizsgálták, a likviditás és a verseny bevezetésének szenárióját a földgázpiacon. Tehát ez egy nagyon komoly és messzire nyúló, nyúló téma. Mi ennek most csak egy részével fogunk foglalkozni. Az energia, az erőforrások, az import-export kérdéseivel az USA-val. Parancsoljon, uram, akkor kérem, hogy mutassa be a tanulmányát 10 percben mondjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást. Tíz percen van tehát, hogy bemutassam a tanulmányt. ahogy elnök úr is elmondta, ez egy nagyon messzire mutató kérdéskör, csak a legfontosabbakra tudok koncentrálni ebben a 10 percben. Az bejáratnál ott van az előadásom vázlata. Ebben a, a tanulmányban felhasználtuk a meglévő forrásokat, tanulmányokat, de maga a tanulmány nyilvánosan még nem elérhető, és mi is sok nem nyilvános anyag alapján dolgoztunk, illetve saját interjúkat folytattunk, egy szakember csapatot hívtunk össze, akik ezekben az ágazatokban kiismerik magukat, és így készült át a miénk, amelyet az ITER számára írtunk. Ebben a rövid előadásban először áttekinteném az eu sra kereskedelmi kapcsolatai, az energiágazatra, a feldolgozóiparra gyakorolt hatását ennek a kereskedelemnek, és néhány következtetést és ajánlást vonnék le a végén, amelyeket belsőleg kéne kezelni. Ha megnézzük az EU-s kereskedelmi volument, ennek az egyensúlya az EU javára pozitív, tehát többet exportáltunk, mint amennyit importáltunk USA relációban. Ugyanez érvényes a szolgáltatásokra is. 282 milliárd euró értékben exportáltunk az USA-ba a termékeket, 163 milliárd értékében szolgáltatásokat, és a be fektetések területén is pozitív a kereskedelmi egyenleg. Ezt fontos tudni. A TTIP tárgyalási folyamat már tart 2013 óta. A DG Trade alatt működő biztos szerette volna 2014-et lezárni, hát ez még nem jött össze. Eddig hét fordulója volt. Eddig 23 témát tekintettek át a tárgyalófelek, a piaci hozzáférés, szolgáltatás, befektetések, szabályozási kérdések és ágazati függelékek témáit többek között. Az ITRE arra kért minket, hogy két ágazatot emeljünk ki ezek közül, az energia és a feldolgozóipar ágazatát. Ezek most csak itt tájékoztató célú adatok, látható, hogy a szén a legnagyobb ö, volumenű kereskedelmi termék, áru. Az EU 103 millió tonna szenet importál évente. Ez 2013-as adat. És gyakorlatilag semmit sem exportálunk szénből, tehát az USA-ból óriási mennyiségű szenet importálunk, sőt ez nőtt ez a volumen az utóbbi években szén importunk 80%-a az USA-ból származik, ugyanakkor a finomított kőolaj termékek területén már többet exportálunk, mint importálunk, ami pedig a többi termékcsoportot illeti, ezek kisebb volumenűek, tehát főleg a finomított olajtermékek és a szén az, ami mérvadó. A tarifális és nem tarifális kereskedelmi korlátozásokról. A nyersolajra exportillom van az USA-ban érvényben, ugyanez érvényes a földgázra, az EU US viszonylatban csak finomított kőolaj termékeknek, dízelnek van kereskedelme, és egy nem tarifális korlátozás pedig a Fuel Tariff Directive, a tarifális irányelv, amely egyelőre és lehet, hogy a jövőben is még korlátozást jelent, de erről tárgyalnak a TTIP tárgyalóasztalnál szén ügyben nincsen tarifális korlátozás. Egyesek ellenzik azt, hogy ez nincs így, vagy hogy nincs korlátozás, mert ez ugye hatalmas széndiokszid behozatalt jelent a szén formájában. Ami pedig az alternatív megújuló energiaforrásokat, nap és szélenergiát illeti, szélenergiában van ö, ö, sok technológia exportunk, és itt a legmagasabb a tarifális korlátozás mindkét irányban, de ezek a tarifák alacsonyak százalékban mérve, és főleg nem tarifális korlátozások vannak a két világ között érvényben. Az energiakereskedelemre gyakorolt hatás ugye abban nyilvánul meg, hogy ahogy az előbb bemutattam, a szénen nincsen semmilyen tarifális korlátozás. Van tarifális korlátozás, de ezt a TTIP tárgyalások befolyásolhatják. Egyelőre még nem történt változás, csak Mexikó és Kanada kivétel az USA számára, és nem látunk a tárgyalásokban olyan trendet, amely az EU felé fel oldaná ezeket az export tilalmakat. Az egyéb típusú politikai irányelvekben megfogalmazódó korlátozásokat ugyancsak nem érintik a tárgyalások, és a folyékony földgáz kereskedelem pedig valószínűleg nőni fog, és ezek a folyékony gáz árak most izgalmasan alakulnak. Az USA számára egyelőre érdemesebb Ázsiába exportálni, mint Európába. Ami az energiabiztonságot illeti, itt sok if, ha, ha szócska van. Ha az exportkorlátozásokat megszüntetnék, ha a folyékony gáz kereskedelem Európába megérni az usa ha a válságmechanizmusban megegyeznének. Security for Europe. Ezek egyikére sincs egyelőre kilátás megújuló energiahordozókra az LCR-ok megszüntetése révén lehet hatni, és megnőhet ezeknek a kereskedelme. Azt reméljük, hogy a környezeti és öko design és normák és szabályok egységesülni fognak, és a címkézés is egységesedik majd. Ettől sokan ezt remélik, azt remélik, hogy ha szigorú európai szabályozás sikerül érvényesíteni a tusával szemben, akkor még ha némi kompromisszumot is kell kötni, ezen területen nőhet a kereskedelem. Most átadnám a szót kollégámnak. Köszönöm szépen. Konrad Márkősz kollégája vagyok, és én is a kutató csapat tagjaként dolgozom a gyártószektor számára. Én is szeretnék bemutatni néhány diát a gyártószektor leírására vonatkozóan. Okay. Um, well, I think uh, uh for the manufacturing feldolgozó iparra többé-kevésbé ugyanaz érvényes, mint az energiaszektorra. Vagyis a tarifák kevésbé jelentenek korlátot mint a nem tarifális intézkedések. Amit látszik, az néhány szektor felsorolása. A legtöbb szektornál nulla a tarifális határ, vagy tarifális akadály, viszont van két olyan szektor, amelyeknél különösen fontosak ezek az akadályok, a feldolgozott élelmiszer és az a gépjárműgyártás ez. Hogyha az előző diát ezzel összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy a nem tarifális intézkedések sokkal fontosabbak. Sok olyan szektor van, amelyen érvényesek ezek a nem tarifális intézkedések, és jelentős befolyással bírnak a feldolgozó ágazat esetében a TTIP előnyeinek 80%-a körülbelül a nem tarifális intézkedések megszüntetéséből fog származni. Az általános hatások tekintetében tehát a TTIP feldolgozó szektorra való hatása tekintetében ekonomiai tanulmányokra alapuljuk a véleményünket. Az eredmény természetesen attól függ, hogy pontosan milyen szenáriót feltételezünk, és ki írja ezt a tanulmányt. De általánosságban azt lehet mondani, hogy minden szenárió korlátozott pozitív hatást mutat a az EU GDP-jére, ez kb. 1%-os, legalábbis az egyik legnagyobb tanulmány ezt mutatja, és maximum 4%-ot mutat ki egy másik jelentős tanulmány. A tanulmányok eltérnek egy sor aspektus tekintetében. És a tekintetben is, hogy milyen mértékben feltételezik, hogy a TTIP pozitív hatást fog gyakorolni más EU kívüli és USA kívüli országokra is. Van egy olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy ezek az átételes hatások jelentősek és pozitívak lesznek, más tanulmányok véleménye szerint pedig a más országokra gyakorolt hatás inkább negatív lesz. Hogyha konkrét ágazatokat nézünk, ahogy ez a dia mutatja, különösen a fém elektromos gépek azok a szektorok, ahol negatív lehet a hatás, más szektorokban pozitív lesz a TTIP-nek a hatása. az egyes országokra gyakorolt hatást nézhetjük meg itt. Azzal szemben, mint ami néha elhangzik, hogy Németországnak lesz a legelőnyesebb a TTIP, a tanulmányok szerint, a rendelkezés álló tanulmányok szerint inkább Spanyolország, Egyesült Királyság, Finnország, Svédország azok, amelyek a legtöbbet profitálnak ebből. Ennek a magyarázata, hogy ezek azok az országok, amelyeknek szorosabb a kapcsolata az Egyesült Államokkal, másrészt ezeknél az országoknál élnek még leginkább a, az akadályok, vagyis ez azt jelenti, hogy nagyon nyitott gazdaságok, mint például a Benelux országok, relatív értelemben kevesebb ellent fognak élvezni a TTIP alapján. A munkaerőpiaci hatásokról is szeretnék szólni természetesen ez a specifikus intézkedésektől fog függeni. Ez egy nyílt kérdés, nyitott kérdés még, hogy eh, az Egyesült Államokban általánosságban alacsonyabb munkerővédelem milyen hatással fog járni, milyen versenyképességi hatással fog járni az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban. Az alacsonyabb energia és munkaerőköltség az energiahatékonyság, az innováció, a másik oldalon, amit figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló tanulmányok azt mutatják, hogy relatív értelemben alacsony lesz a hatás az EU általános munkaerőpiacára. 0,5%-os foglalkoztatási növekedést mutatnak a tanulmányok. A végső díja az innovációra vonatkozik. Természetesen különösen magas KNDF költségű cégek nagyobb előnyt fognak élvezni, nagyobb területen tudják értékesíteni majd a termékeiket. Az egyik vitás kérdés ezen a területen a földrajzi indikátorok kérdése az földrajzi eredetmegjelölés az USA-ban ez nem annyira érvényes, az EU-ban viszont erős a hatása. Ez is itt még vitás kérdés. Egy másik nyitott kérdés, a TTIP hozzájárulása a hosszú távú EU célokhoz, különösen az ipar kizöldetésítésére gondolunk itt. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen a jelentés minden tag számára rendelkezésre áll, ha jól értem. Igen. Most pedig akkor megkezdjük az eszmecserét. Tolja asszony a szociáldemokraták nevében kére szót. Igen. Rendben, akkor öné a Igen, a, fölemeltem a tanulmányra, akartam mutatni, hogy itt van már nálunk szeretnék konkrét kérdéseket föltenni. Először is a feldolgozó ágazatra vonatkozó tanulmányt kikészítette, mert a, az első témában a következtetések egyértelműbbek voltak. Szeretném ezt jobban megérteni. És sokszor azt mondják, hogy a feldolgozó szektoroknál nincsenek valós tarifális akadályok de ugyanakkor az közvetett költségek, amelyek a nem tarifális akadályokból származnak, amelyek szintén veszélyesek, szeretném, hogyha ezt pontosabban ki lehetne számítani, és hogyha megmagyarázál, hiszen ö, gyakran azt halljuk, hogy ö, a megállapodás megnyitja a nagy piacokat, nagy eredményeket fog hozni az európai ipar számára. Ez a jövő varázsgömbjének írják le sokszor a lehetőségek prosperitás eszközének. De hát ha jól értettem, itt a növekedés az kb. 1%-os GDP, ugyanakkor bizonyos szektorokban veszteséget fog okozni, például az acél szektorban, általában a fémfeldolgozásban. Még nem néztem meg pontosan, nem olvastam el részletesen a tanulmányt, csak ha azt mondja, hogy itt vannak a válaszok a kiadványban, akkor majd elolvasom, de ha nem, akkor kérem, hogy vezessen be egy kicsit minket ezekbe a részletkérdésekbe, előnyök, hátrányok tekintetében. Köszönöm szépen. Az LCR nevében kére valaki szót. Kroát úr, Köszönöm szépen. Csak egy rövid kérdésem lenne. Méghozzá vegyiparra vonatkozóan. Itt ugye a gáz alacsony ára igen csak problematikus Éppen ezért az európai termelést sok esetben kihelyezik és átköltöztetik. Például Észak-Amerikában is jóval olcsóbbak az energiaárak, például műanyag előállítás, vagy műtrágy előállítás tekintetében ez már nagyon sokszor megfigyeltő volt. És mit gondolnak erről a tanulmánykészítői? Ez talán ez a TTIP megállíthatja ezt a folyamatot, visszafordítja, mi várható. Köszönjük. Most itt Mlinár asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt az igencsak átfogó tanulmányt részleteiben természetesen még nem vizsgáltam meg, de meg fogom ezt tenni. A kérdésem a következőkre vonatkozna. Láttam, hogy egy oldal foglalkozik a KKV-kkal is. Ezzel kapcsolatban egyértelmű, hogy a nagy vállalatok nincsenek rászorulva a TTIP-re. De mégis kitartunk emellett, és én nagy lehetőségnek tartom ezt a megállapodást, akkor ezt is meg kell mutatnunk, hogy ez a kkv számára is előnyös. Ezzel kapcsolatban nem tudom, tudná egy kis áttekintést nyújtani arra vonatkozóan, hogy a KKV-kra milyen hatással lesz a TTIP. Köszönjük! Most pedig Raimon úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Említették, hogy évente 130 milliárd tonnányi ex, export kerül az Egyesült Államokból az európai kontinensre. Kérdés, hogy, hogy a, a jövőbeli uniós klímaváltozási politika esetleg akadályt jelent majd a transatlanti kereskedelem számára, a TTIP szempontjából milyen tehetétet jelenthet a mi klímapolitikánk. Köszönjük szépen! És pedig Ernst asszony a GUE nevében. Köszönöm szépen! Én is a nem tarifális kereskedelmi akadályokra térnék vissza. Talán itt egy kicsit el tudná különíteni azt, hogy mit tartozik ide, mi nem. Én új vagyok ebben a szakbizottságban, érdekelne, hogy érdekelne egy részletes felvázolás ennek a kérdésnek, mi az, ami pozitív, negatív. Ez, ez azért mégiscsak attól függ, honnan nézzük, honnan nézve. Említették például a filmipart, az energiatermelést, az én régiómra nézve negatív ez a fejlemény, de érdekelne részleteiben is, hogy mit jelent a negatív hatás ezekre az iparágakra. Aztán a TTIP és a klímaváltozás, a eh, klímavédelem kapcsolata. Ugye az Egyesült Államok szívesen exportálnak, mi pedig szívesen importálnánk az olaj homokból származó energiát, de hát sok szempontból ez viszont kártékony, ennek a kitermelése klíma szempontból nem biztos, hogy pozitív. Tehát kérdés, hogy lehet olyasmit exportálni, importálni, a, ami az uniós célokkal nincs összhangban. És aztán valaki már említette a KKV-kat, ez engem is érdekelne, például a kelet-németországi KKV-kra, ha gondolunk, 20-30 alkalmazottal dolgoznak ők, de az ott lévő váltok 80%-a így néz ki. Kérdés, hogy a TTIP számukra hasznos lenne, vagy sem. Köszönöm. Most pedig Antan Barano úr kapja meg a szót az EFTD nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt eladó, köszönöm szépen. A TTIP-ről beszélünk. Itt legalább vannak konkrétabb adatok, természetesen ha vala hatályba lép ez, arra is kell gondolnunk. A titkozolózás a tárgyalások körül nagyon nehézé teszik a véleménynyilvánítást, ugyanakkor most az előadók próbálnak itt pontosítani. A jelentés alapján szeretném azt kérdezni az előadóktól, hogy a következtetéseink helyesek-e, vagyis első következtetés. Ha az USA ellenállása, hogy befogadja a földrajzi eredet megjelölést, ami az európai mezőgazdasági szektorban egy jelentős előny és érték, problémát jelente, jelenthet-e, a élelmiszeripari termelésünk szempontjából. Hogyha a TTIP például egyformán fogja kezelni tejterméknek sót és tejet és savot tartalmazó terméknek fogja kezelni az összes különleges olasz és francia sajtot, akkor az lehet, hogy problémás lesz a számunkra. A kutatás és fejlesztési szektor sokszor áthelyeződik az USA-ba, hiszen ott kedvezőbb a környezet, ez fog bekövetkezni, kérdezném, hogy ez igaz-e, jogos-e. Aztán az energia téma. A jelentés egyetemben azt mondja, hogy a TTIP nem fog hozzájárulni az ipar átszervezéséhez, átstruktúrálódásához Európában, mert ugyanolyan, ugyanúgy továbbra is drágább lesz a termelés Európában, mint Amerikában. Ez viszont azt jelenti, hogy az energiafelhasználás szempontjából semmilyen előnyt gáz felhasználás területén semmilyen előtt nem fog okozni a TTIP. Megerősítik ezeket a következtetéseinket? Um, let me also put a... Köszönöm szépen. Én is szeretnék feltenni egy kérdést a válaszok előtt, mert ez most az első kérdéskör, amikor a frakció képviselőit hallgatjuk meg. Az energiával kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést. Meghallgattuk a frakciókat, majd lesz egy második kérdéskör, kérem a türelmét. Elnézést. Uh, I'm just first round on behalf of PPPP. Tehát akkor egy második kérdés lesz. Ez de az EPP nevében ugye én vagyok az előadó, úgyhogy még valaki nem tud szót kapni a frakciómból, elnézést kérek ezért. Mindenki más számára lesz egy második kör de szinkeresen olyan egyszerű. Itt a, a, a, az energia előletes szempontjából ugye itt egy egyensúly hiány föl. Mi rengeteg szint importálunk, ugyanakkor nem sok mindent exportálunk az Egyesült Államokba. Aztán ott van a palagáz, amelyet importálhatnánk, ez az energiabiztonságunk szempontjából, az ellátásbiztonság szempontjából nagyon fontos lehet. Hát kérdés, hogy ezt a problémát a közeljövőben hogyan tudjuk megoldani. Hogyha hogy nem várjuk meg, mire a TTIP lezárul, hiszen nagyon gyorsan kell itt lépnünk, Egyesült Államok és Európa energiakereskedelme szempontjából hamarabb kell a problémákat megoldanunk. ezzel, erre vonatkozna a kérdésem, és aztán a többi kolléga is szót kap. Akkor most kezdeném ezzel a kérdéssel, a palagázra vonatkozó kérdéssel, eh, illetve egyáltalán az energiaintenzív iparágak eh, helyzetéről Európában palagázzal kapcsolatban egy külön tanulmányt készítettünk, és a palagáz export eh, ról is készítettünk egy tanulmányt, hogy milyen lehetőségek vannak eh, ezen a téren. Hogyha összehasonlítjuk az Európai Unióval, akkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban ugye más energiaforrásokat is ki tudnak használni, és ezért sikerült a, a szénről átérniük a gáz alapú energia előállításra. Nagyon alacsony a gáz ára, ezzel versenyképesebbé vált az USA a feldolgozóipar szempontjából, például a vegyipar, a műanyag előállítás szempontjából, ahol valóban energiaintenzív folyamatokról beszélünk. Szóval jelen jelentés is kitér erre, mi szerint nagyon sok feltételt meg kellene változtatnunk ahhoz, hogy meg kellene változni, nagyon sok feltételnek ahhoz, hogy exportálhassa az Egyesült Államok a polagázt Európába. Először is jelenleg exporttilalom áll fenn, aztán megfelelő infrastruktúrát kell ehhez képíteni, mint az Egyesült Államok, mint Európában. És a piacnak is felvevőképesnek kell lennie ahhoz. Tehát, hogyha minden más feltétel, amelyet említettem, már fenne, akkor a gázkereskedőknek eh, azért előbb szét kell nézniük, hogy mely piacra éri meg nekik leginkább exportálni. És hát a gáz szempontjából ugye a szállítás igencsak egyszerű, Ázsiába, Európába bárhova rugalmasan lehet szállítani és jelenleg, és nem várható a következő pár évben változás, az Egyesült Államok számára jelenleg Ázsia vonzó piac, mint Európa. Tehát én rövid középtávon nem várok változást egy célben, tehát hogy több gázt importálhatnánk az Egyesült Államokból, én ezt nem látom, és ezzel a gázárak csökkentését sem látom. Úgy gondolom, ezzel nagyon egyenesen válaszoltam a felmerülő kérdésekre. Ez én válaszom igen csak tárgyalagos, nagyon sok gázipari képviselővel érintettel beszéltem, én magam is ilyen háttérrel rendelkezem, és hát tudom, hogy sokan másképp válaszolnak meg ezt a kérdést, de én így állok ez a kérdéshez. Aztán a többi kérdésre válasz. Nem tudom, hogy mások még kérdezhetnek. Nem, most akkor az első kérdéskörre jó lenne, hogyha válaszolna a szakértő. Én fogok válaszolni néhány további kérdésre. Először is az ágazatokra vonatkozó kérdések. Talán akkor vissza is térhetnénk a vonatkozó diához. Igen, komoly különbségek állnak fel az egyes ágazatok között, és ezt figyelembe kell venni, nagyon gondosan kell itt ezt felmérnünk, hogy milyen hatással fog bírni a TTIP. A jelenleg hozzáférhető tanulmányok alapján arra következtetésre juthatunk, hogy a legtöbb ágazat profitálni fog a TTIP-ből, de vannak a ágazatok, például a fémipar, vagy a gépipar, amelyek igencsak hátrányt szenvedhetnek a TTIP megállapodás tekintetében. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. ezen említett ágazatok versenyképessége az USA-hoz képest mindenképpen egy fontos kérdés meg kell vizsgálni, hogy mi áll ennek a hátterében. Aztán a KKV-k kérdése. Az általunk megvizsgált tanulmányok azt mutatják, hogy a KKV-k is profitálni fognak a TTIP megállapodásból. Nagyobb piachoz férhetnek hozzá. És különösen azon vállalatok, azon KKV-k profitálhatnak ebből, amelyek innovatívak, amelyek a kutatás-fejlesztés területén aktívabbak, ők különösen jól járhatnak. Aztán felmerült a kérdés, hogy milyen akadályok állnak fel. Hát mindenféle akadályokkal találkozhatnak a, azok, akik kereskedni szeretnének az Egyesült Államokkal, tarifális és nem tarifális jellegű akadályokkal is. A különböző standardok az óceán, az Atlanti óceán két partján például akadályként jelenhetnek meg nagyon sokféle akadályjal kell megküzdeni, ezt a jelentésünk, a tanulmányunk is feltártam. Aztán ami a földrajzi jelöléseket illeti, ezek a földrajzi eredet megjelölések, amelyek az Európai Unióban érvényesek, ezek mind megkérdőjeleződnek. Kérdés, hogy milyen a megoldás? Nehéz megoldani ezt a problémát. Az Európai Unióban ugye számos ilyen földrajzi jelölés van érvényben, az Egyesült Államokban ellenzik ezt a fajta rendszert. Ez mindenképpen egy, egy kemény vitapont lesz a tárgyalások során. Aztán ami az acélipart illeti. Az acélipar nyilvánvalóan egy energiaintenzív iparág. Nyilvánvalóan itt eh, fontos az, hogy az energia, az energiaárak tekintetében mi történik, erről beszélt ugye a kollégám. De az LNG exportok növekedése Európa felé Eh, ugye erről sokszor beszélek a TTIP kapcsán, ez nem biztos, hogy valóban meg is fog valósulni, hiszen az Egyesült Államok számára itt is az ázsiai piaca vonzóbb. Tehát, hogyha többet szeretnének exportálni a se folyosított eh, földgázba, akkor inkább Ázsiába fogják azt eh, exportálni. Aztán a Digi Enterprise az elmúlt öt éves számos versenyképességi tanulmányt készített el, olyan iparágokra vonatkozóan, amelyek fontosak az Európai Unió számára. Azt, itt a filmipar szempontjából, például az alumínium cink esetében nem is az USA a legfontosabb versenytársunk, hanem Közép, Kelet, Izland, más ázsiai országok, ahol olcsóbbak az energiaárak, és nincsenek annyira messze. Az elmúlt tíz évben innen volt várható a konkurencia. Sőt, hogyha hát, nagy modellekkel foglalkozunk, a TTIP nagy kereskedelmi hatásáról, akkor sokszor láthatjuk azt, hogy néhány energiaintenzív iparák számára káros hatása lehet a CITIP-nek, de itt ugye ennek általában hátterében az áll, hogy az energiárak alacsonyabbak, és a munkaerő a bérek is alacsonyabbak az Egyesült Államokban. Tehát ez lehet számunkra, hogyha importálni akarunk ilyen termékeket az Egyesült Államokból. De itt megint csak megjelenik az ázsiai, izlandi és a közelkeleti konkurencia is, amely számunkra fontosabb lehet. Köszönjük szépen, itt nagyon hosszú volt a kérdések sora, most kérném, hogy a következő kollégák röviden tegyék fel a kérdéseiket. Köszönöm szépen, megpróbálok konkrétan fogalmazni. Említette, említette ön is, hogy egyes ágazatok nyernek, mások vesztenek. Majd. A politikai reakció erre nagyon sokfélenek megfelelően, hogy mely területeken hol akarunk több védelmet, több korlátozást. De van egy másik alternatíva is ennek az egész gondolkodásnak és ezzel kapcsolatos a kérdésem, melyek azok az a területek, ahol az EU képes megállni a helyét, és ezek a GDP-nek hány százalékát teszi ki, hogy ezekre kéne talán a kereskedelemmel fektetni a hangsúlyt, ezek inkább a termelő szférában vannak, a magas hozzáadott értékű termékek környékén, vagy, vagy hol. Nyilván érezhető a kérdésemből a politikai elkötelezettségem. Bajai úr. Köszönöm. Ahogy már megerősítették, a jelentés szerint a TTIP nem fogja az energiabiztonságot fokozni Európában, hiszen a TTIP-től független faktorok, tényezők határozzák ezt meg az Egyesült Államok EU-ba irányuló exportja nem fog nőni. A tanulmány szerint a feltörekvő gazdaságokban a földgázra vonatkozó igény növekszik. A gázár ezekben az országokban sokkal magasabb, mint Európában. Ezért az Egyesült Államok beli cégek számára ezek jobb célpontot jelentenek, hiszen nagyobb profitot fognak biztosítani. Ön azt mondja, hogy a piac nem elég érett, változni fog a helyzet. Viszont felmérések azt mutatják, hogy már vannak olyan társaságok Európában, amelyek Egyesült Államok beli tárgyal a gázbeszerzéséről. A tárgyalás folyamán milyen szerepet kapnak ezek, illetve milyen arányt képviselnek? Ezek csak alacsony, jelentéktelen, vagy akár jelentős százalékos arányt elérő? Éler úr, parancsoljon. Két kérdésem lenne. Az első metodikai természetű. Miután a fejezetek felét már megnyitottuk, és még így sem tudunk eredményeket felmutatni. Melyek, mely módszerek ö, alapján extrapolálható az, hogy a munkaerőpiacra pozitív hatásuk lesz? Őszintén szóval nem látom ezeknek a potenciális pozitív hatását sem. A másik pedig tartalmi jellegű kérdés. Még mindig a hagyományos fogalmakban, a tarifákban, nem tarifáris korlátozásokban gondolkodunk, beszélünk, de minden fél tudtommal azt várja, hogy egy integráltabb piac valósuljon meg, és a deregulá, deregulatív környezetben valósuljon meg a harmonizáció. A telekommunikáció területén végül is ez érvényesül, tehát az USA, az EU ugyan tíz év alatt, de végül is megegyeztek bizonyos normákban. A Samsung, a Samsung már arra várt, hogy az USA-EU megállapodás egy kicsit hamarabb megköttessék, hogy tudja, hogy milyen irányba te, fejleszen. Most már nem az amerikai például ebben az ágazatban a vezetőpiac. A szabályozó harmonizálás új perspektívákat nyit meg, persze be is zárja neket, és a hagyományos kérdésfeltévés a tarifákról és a nem tarifális korlátozásokról elavultá válik. Majsza úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy a TTIP-et ugye közelről követem, és mégsem értem egyes felvetéseiket és következtetéseiket. Ahhoz, hogy az USA-ból gázt importáljunk, miközben alapvetően állandó gáz export korlátozás van, ahhoz mit kéne meglépni? Ugye nyilván egy helyi szabályozást is meg kell változtatni, ezt a TTIP-ben lehet kezdeményezni, de erre egyelőre nincs garancia. Sok ázsiai országnak nincsen szabadkereskedelmi megalapodás az USA-val, tehát nem ez a fő korlátja, ennek a hiánya a fő korlátja a gáz kereskedelemnek, hanem a TPP az egy nagy lehetőség az USA gáz export Európába való megindulása előtt, de nem ez az egyetlen korlát. Ha akkor az árkülönbség az USA és EU árakban, akkor elvileg meg, kell, hogy, meg kéne, hogy érje az amerikaiaknak, hogy Európába exportáljanak magas árakon. Nem értem, hogy miért nem lehet erre rásegíteni, és miért nem működik ez és így miért nem lehet javítani az európai ellenőrjelentás biztonságot. Igen, tény, hogy infrastruktúrális elmaradások vannak, ezt a hardware fel kell építeni, de nem hiszem, hogy csak ez a korlát. Szalini úr? Köszönöm. Az egyik legellenmondásosabb záradék a TTIP-nek, az SDS-re vonatkozik. Először is nagy örömre szolgál, hogy egy ilyet vitát szerveztünk, ami a TTIP energia szektorot való hatásáról beszél, és nem pedig mindig csak a mezőgazdasági termékekre gyakorolt hatásáról beszélünk, amelyek nagyon fontosak persze a kereskedelmi mérleg szempontjából, de 8%-os se érnek el. Amikor a TTIP-ről beszélünk, eddig mindig úgy tűnt, hogy ez csak a mezőgazdaságot érinti. Visszatérve az sds re ellentmondásos a kérdés Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy vállalkozás egy ország szabálya ellenében lép, fenntartva azt, vagy hogy egy, ez a nemzetközi szabályok ellen szól, és ezt egy harmadik országbeli bíró segítségével teheti meg. A bíróság szerint ez a záradék például az energia szektora milyen hatással fog járni. Itt az egyes országok közti különbségek jelentősek, hatalmasak, vagyis különösen súlyos lesz, lehet ez a helyzet. Köszönöm. Koffort képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, én is, mert nagyon érdekesnek tartom ezt a tanulmányt. Egy sem lenne az energia szektorra gyakorolt hatás tekintetében. A megülő energiaforrásokra ön említette a szélenergiát, akkor a Európában a legmagasabb a szélenergia felhasználásban a relatív előny, és ezért remélhetőleg a tarifális akadályok eltávolítása export lehetőséget fog biztosítani Európa számára. Tudná ezt mennyiségileg megfogalmazni? mi itt a technológia szintjén, a megülő energiaforrások cél, de más területeken is vezető szerepet játszunk. Milyen potenciális jövedelemre lehet itt szerteni? Ez az első kérdésem. A munkaerővel kapcsolatban sok tanulmány mutatja, hogy növekedni fog a munkaerő termelékenysége, erősebb lesz a verseny. Erre vonatkozóan vannak-e adataik? hogyan fog növekedni a munka termelékenysége. A kereskedelmi megállapodás hatásaként az iparban például erre vonatkozóan készült bármilyen tanulmány? Köszönöm. Turmes kolléga. Köszönöm szépen a tanulmányt, és köszönöm a lehetőséget, hogy kérdéseket tehetünk fel a gázzal kapcsolatban. Igen, osztom az elemzésüket a 5-8-15 a szint USA, Európa és Kína. Egy Abu Dhabi nemzetközi konferencián voltunk, és ott is beszéltünk erről a témáról. Mindenki egyetért azzal, hogyha Amerika megnyitja az energiaexport lehetőséget, akkor kevéssé valószínű, hogy ezek a mennyiségek Európába fognak irányulni. Kivéve, hogyha, ha figyelembe veszük azt, hogy indirekt hatással fog járni, Katár vagy Japán esetében ugye a csökkenő árak miatt. Viszont közvetlen hatása ennek valószínűleg nem lesz, úgyhogy e tekintetben egyetértek az elemzéssel. Három más megjegyzésem lenne. Az amerikaiak az energiakartat soha nem írták alá és az energiakárta tárgyalásnak egy újabb körre folyik most, májusban fog ez lezárulni hivatalosan, és folyik a harc a befektetők között. Az, hiszen soha nem került aláírásra ez, ugye a legnagyobb befektető védő eszközről van szó. Mi a vélemény erről, mi a véleményük erről? Itt egy kicsit, mint a kettős nyelvezetet használnának. Egyik oldalon alá akarják írni ezt az egyezményt, de ugyanakkor a legnagyobb energiavita rendező rendszerre vonatkozó megállapodást nem írják arra. Van, aki azt mondja, hogy fokozni fog a kőolaj és kőolaj termékek kereskedelme. Az európai finomítók esetében az európai igény csökkenik, hogyha még több lehetőség lesz a feldolgozott kőolaj importjára, akkor ennek negatív lesz a hatása a szektorra, és nem pozitív. Az eco-designra vonatkozóan az amerikaiakkal való együttműködés változtatni fogja a standardjainkat? A tesztrendszereket kellene egyeztetni. Ha jól értettem, amit mondtak, soha nem szabad standardokra vonatkozó szabályozó együttműködésbe belemennünk, mert elveszítenénk a magas standardjainkat. Köszönöm. Okay, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzésünk lenne a tanulmányjal kapcsolatban. Nagyon érdekes a tanulmány. Egy sor fontos kérdést vett fel a tanulmány a tárgyalásokkal kapcsolatban. Az egyes képviselők által feltett kérdéseket követően. Az energiával kapcsolatban egy általános megjegyzésem lenne. Mi az értelme a Ugye itt egy megállapodásról beszélünk, egy megállapodás, egy keret megállapodás, és amit ez a megállapodásra próbálunk tenni, hogy a gáz vagy a kőolaj tekintetében a meglévő korlátozásokat, tehát az USA oldalán meglévő korlátozásokkal foglalkozunk, ugye ez vonatkozik a nyersolajra, a tanulmány azt mondja, hogy nem valószínű, hogy változni fog a helyzet, viszont a kérdés az, hogy nekünk, mint tárgyalfeleknek mi a célunk, hiszen több szinten is hallottuk, hogy az EU oldalán a fő cél, az egyik fő cél, hogy elérjük az ilyen export akadályoknak az eltávolítását. Hasonló módon a gázra vonatkozóan, és nincs tiltás, néhány hozzászóló ezt mondta, de van egy nem automatikus importengedélyezési rendszer az USA-ban. Itt a mi célunk, hogy ezt a nem automatikus engedélyezési rendszert átalakítsák automatikus engedélyé, amikor EU exportról van szó, ez lenne az egyik célunk a tárgyalások során. Néhányan utaltak arra, hogy az FTA státusz az USA jogalkotás alapján érvényesülne, az engedélyezés automatikussá válna, de ez korlátozott, hiszen ez csak egy hazai USA megoldás, és nem véd meg minket a jövőbeni jogszabályváltoztatásról az Egyesült Államok részéről. Amit mi elkívánunk érni az az, hogy legyen egy olyan rendelkezés, hogy maga TTIP tartalmazza ezt az intézkedést. Ezek a keretfeltételek, amiket megpróbálunk a tárgyalások során elérni. És ez a tárgyalófelek feladata. Hogy a piacon mi történik, az egy másik kérdés. Nekünk tárgyalófeleknek azt kell biztosítanunk, hogy a lehető legjobb kereteket sikerüljön elérni, ami javítja a feltételeket, a jelenlegi helyzethez képest jobb feltételeket alakít ki a piacon. Egy sor indikátor mutatja azt, hogy középtávon a piaci feltételek változni fognak, és az EU irányába irányuló export a mainál lehet, hogy vonzóbb lesz. Természetesen sok minden függ attól, hogy mi történik Ázsiában. Erészt a nagy partnerek Japán, például az atomtémában, atom, a japán pozíciójától is függeni fog, sok minden fog függeni az infrastruktúrális projektek végrehajtásától is, amelyek most folyamatban vannak az Ázsiában. Tehát lehet, hogy kevésbé lesz vonzó az ázsiai piac. Ami biztos az az, hogyha sikerül javítani a keret feltételeket az USA-ba irányuló export számára, az egy nagy pozitívum lesz, és akkor így kell megpróbálnunk a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből. Még egy olyan aspektus van, ami nek a részletében nem mentünk bele. Másodlagos cél az energiatárgyalások során az Egyesült Államokkal, hogy egy szabálymodellt állítsunk fel, az energiatermékekbe történő befektetésre vonatkozóan, és az azokkal történő kereskedelembe. A két oldalú kapcsolatok során ez nem okoz problémát az USA-val, viszont harmadik országokkal kapcsolatban fölmerülhetnek a problémák, hiszen a globális szabályok, a világ egészére érvényes szabályok nincsenek megfelelően kidolgozva még, így a TTIP is kaphatna egy ilyen feladatot. Ezek indirekt hatások, amik nem szerepelnek részletesen a jelentésben. Elnök úr, befejezésként igen, szívesen visszajövünk majd a szakbizottságba, amikor elkészül a vélemény erről a témáról, és közben a tárgyalások folynak az Egyesült Államokban, Egyesült Államokkal itt Brüsszelben. Február másodikán lesz a következő tárgyalási kör a TTIP tárgyalások következő lépése a nagy átláthatósági kezdeményezésnek a következtében. Elnök, igen, megígérjük, hogy folyamatosan meghívott fognak kapni. És akkor most kérném a válaszokat. Rendben, nagyon rövid leszek. Ami a módszertant illeti Eller úrnak válaszolva, ezzel szeretném kezdeni az elején nagyon egyesen elmondtam, hogy tekintetben véve az, hogy csak néhány hónap állt a rendelkezésünkre, nekünk előzetesen is már tanulmányozunk kellett ezeket a kérdéseket, amik még nyitott kérdésként maradtak, azok elsősorban a különböző tanulmányokból lettek átvéve. 2013-ban a bizottság saját hatáskörében is végzett tanulmányokat. Mi csak ezekkel a számokkal, információkkal tudunk dolgozni, amelyek a munkaerőpiac tekintetében is rendelkezésre állnak. Mi magunk semmit sem számszerűsítettünk, mértünk, a jelen időkeretek között erre nem is lett volna lehetőségünk. Aztán ami az ökodizent illeti, egyértelmű, hogy, hogy nem várható el az Európai Uniótól, hogy csökkentse az ezzel kapcsolatos standardokat. Aztán Turmes úrhoz fordulok. Ha, ha megnézzük a tesztelést és a megfelelést ennek a ennek a rendszernek az ökodizájn tekintetében a tagállamok nagyon eltérően tesznek eleget ezeknek az előírás, előírásoknak. Először tehát itt kell harmonizálnunk, és az energia és a vállalkozás ügyi főigazgatóságok tesztelni fogják ezt a rendszert, de semmiképpen sem szeretnék csökkenteni a ezzel kapcsolatos standardeket. És aztán a következő tárgyalási forduló során együttesen megtárgyaljuk az Egyesült Államok képviselővel, hogy hogyan tovább, de semmiképpen sem az az EU célja, hogy csökkentse az ökodizájnnal kapcsolatos szabályokat. Aztán a klímaváltozással kapcsolatban is felmerült az, hogy ez vajon akadályát jelentheti-e a megállapodásnak. Itt is azt mondhatjuk, hogy amit, amennyire mi tudjuk, az Európai Unió, az ezzel a témával foglalkozó főigazgatóságok nem kívánják a kereskedelmi megállapodások tükrében a klímapolitikai célokat módosítani. Ha például megnézzük a az üzemanyag minőségi irányelvet, hiszen ez is felmerült az olajhomokkal kapcsolatban. Hogyha ez az irányelvet megfelelően alkalmazzuk, akkor ez megakadályozná azt, hogy az Európai Unió olajhomokkal kapcsolatos az abból származó termékeket importáljon. Ez egy komoly akadály lehet. Aztán következő kérdés. Itt elsősorban a, a szabadkereskedelmi megállapodása rendelkező államok esetében földgáz tekintetében ugye könnyebb, ezek az országok könnyebben jutnak import engedélyhez, és hogyha az Egyesült Államokkal a TTIP keretén belül megállapodásra jutnánk, akkor mi is az Unió részére könnyebben jutnánk import engedélyhez, de a jövő tekintetében ez nem biztos, hogy akkora előny, hiszen hogyha megnézzük, hogy a többi kontinens hogyan áll. Említettem már, hogy sajnos az Egyesült Államok számára érdekesebb lehet az ázsiai piacokra exportálni. De ha vannak még további technikai kérdések, akkor ezekre külön még választ tudok adni. Sokan nagyon röviden én is kiegészíteném még ezeket a kérdéseket. Az első körből egy kérdés maradt még nyitott a kutatás fejlesztéssel kapcsolatban. A tanulmányunkban megvizsgáltuk az ezzel kapcsolatos szám adatokat, ezek pedig nem utalnak arra, hogy a, a kutatás fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek átköltöznének az Egyesült Államokba, és agyelszívásnak tennénk ki az Európai Uniót a TTIP után. Aztán részletesen foglalkoztunk a jelentésben azzal is, hogy hogy a foglalkoztatás kapcsán mi várható, hogy 0,5%-os növekedésre lehet számítani a talmányok tükrében. Mi úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacra a TTIP kiadása nem lesz igazán jelentős. És akkor lezárásképpen és ugye felmerültek kérdések az ISDS-szel kapcsolatban is, aztán a KKV-kkal, illetve a megújuló energiaforrásokkal tettek föl a kollégák kérdést. Ezen kérdésekre legtöbb esetben megtalálják a választ a tanulmányunkban, de ha vannak ezen kívül is még kérdések, akkor szívesen megválaszoljuk azokat is, de tegyék meg, hogy írásban nyújtják be ezeket, hogyha a jelentésben valamire nem kapnak választ érdekli önöket még egy-egy kérdés, akkor a későbbiekben írásos formában szívesen válaszolunk a kérdésekre. Elnök, köszönjük szépen az uraknak az információkat. Láthatják, hogy a szakbizottságunk számára ez egy rendkívül fontos téma, és ta- talán gyakrabban is eljöhetnének hozzánk az Európai Bizottság képviselve egyetemben, mi készen állunk az átfogó és mély megvitatására ennek a kérdésnek. Egyenlőre pedig köszönjük szépen ezt a jelentést. Most pedig akkor rátérünk a 9-es napi rendi pontra. Az erdőket és az erdő alapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban kiadott egy közleményt az új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról, és tulajdonképpen a mi jelentésünk egy reakció, egy válasz, vagy erre vonatkozóan, bár tulajdonképpen a mezőgazdasági szakbizottság, az illetékes a kérdésben, mi csak véleményezzük az ő általuk elkészített jelentés, és az ITRE előadója ebben a kérdésben József Krobácsik, akit megkérnék arra, hogy mutassa be a vélemény tervezetét. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Hát akkor még egyszer köszönöm szépen. A vélemény, amelyet összeállítottunk, az új uniós erdőgazdálkodási stratégiával foglalkozik, amely az erdőket és az erdő alapú ágazatot érinti. Az erdők kulturális, gazdaság és társadalmi szempontból is rendkívül fontos erőforrás képviselnek, sok esetben a nemzeti örökség, természeti örökség részét képezi, amelyről sok esetben az állam gondoskodik. És az erdők azon örökségünk részét is képezik, amelyet a következő generációkra örökítünk majd át. Éppen ezért nagyon gondosan kell bánnunk az erdőkkel, és fontos, hogy óvatosak legyünk akkor is, amikor gazdasági szempontból erdőgazdaskodási stratégiákat dolgozunk ki. Az Európai Unió felületének 40%-át borítják erdőségek, és 0,4%-kal nő ez a terület évente. Természetesen globálisan nézve az erdőfelületek eh, csökkennek, de Európában 3,5 millió munkahely függ ezektől az erdőségektől, amelyek nálunk inkább kiterjednek. Tehát mindenképpen fontosak a munkahelyek és a gazdasági növekedés szempontjából is. Az új erdőgazdálkodási stratégia nem kemény eh, jogszabályokból áll, hanem itt kapcsolattartó hálózat képítésére van szó, a bevált gyakorlatoknak a cseréjéről az erdőgazdálkodásban, és mi véleményünk is felhívja a figyelmet néhány fontos pontra. Először is a gazdasági növekedés és a munkahely teremtés ösztönzése az, ami számunkra kiemelendő. Jelen gazdasági válság tükrében fontos az európai gazdaság serkentése, illetve az életszínvonal növelés az Európai Unióban. Aztán regionális szempontból szintén érdekes ez a kérdés. Vannak olyan régiók, ahol az erdőalapú iparágak nagyon fontosak a helyi közösségek számára. Például a fiatalok számára is ez az ágazat tud munkahelyeket biztosítani. És ebben rejlik az ő fejlődési potenciáljuk. Fontos, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az erdőgazdálkodás számára, hogy minél nagyobb gazdasági haszonnal bírjon ez a, az iparág. De ezzel kapcsolatban azonban nem feltkezhetünk meg a klímapolitikáról sem, hiszen az erdők e szempontból is nagyon fontosak. A széndiokszid megkötésében fontos szerepet játszanak az erdők, éppen ezért a környezetvédelmi és klímavédelmi politikának is fontos részét kell, hogy képezzék az erdők. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk azt is, hogy bizony az Európai Uniónak csak korlátozott ráhatása van az erdő gazdálkodása, hiszen tagállami hatáskörbe tartozik ah, ez a kérdés. Emellett pedig a regionális különbségeket is figyelembe kell venni a az egyes tagállamokban az erdők tulajdonlása is másképpen eh, valósul meg. De fontos, hogy a veszélyek, kockázatok eh, esetében megfelelő támogatást kapjanak az erdőgazdálkodáson dolgozók, gondoljunk itt az erdőtizekre, az illegális fakitermelésre vagy a kártevőkre. Hölgyeim és uraim, örömmel felhasználom az önök észrevételeit, és köszönöm az eddigi észrevételeket is. Most az árnyék előadók következnek. Kérem őket, hogy két percben szólaljanak fel, mert kezdünk kifutni az időből. Birkúren asszony a néppártól. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a Vácsik úrnak ezt a véleménytervezetet. Köszönöm az együttműködést. A legfontosabb ebben a erőszítés stratégiában a gazdaságosság megteremtése, és a foglalkoztatás és a regionális fejlesztés összehangolása. Nem csak a, a erdő védelmi szempontból kell nézni mindent, meg azt is szemlőt kell tartani, hogy a tagállamoké az alapvető politikai felelősség. Jó ez a tervezet, és azt kéne hangsúlyozni, hogy az, az erdőknek milyen szerepe van a klímaváltozásban, a fenntarthatósághoz hozzájárulhat az erdőgazdálkodás, a széndiokszid csökkentéshez, és energiatermelési haszna is van az erdőknek. Akarunk-e például fa alapú biomasszával fűteni? Kevesebb bürokráciával jobban működne az erdőgazdálkodás, nemrég tehát a versenyképesség fenntartása, hanem új termékeket, szolgáltatásokat kell fejleszteni. Az európai faépítést, faépítészetet támogatni. Innovációs tevékenységeket jobban ösztönözni. Ez nem domborodik ki kellőképpen az állás vagy a véleményben. Ami a digitális Európát illeti, azon vagyunk, hogy digitális társadalmat építsünk. És ha ez így van, akkor jó lenne, hogyha létrejönne egy közös erdészeti adatbázis Európában, tudtam, hogy ilyen nem létezik még. Tagállami szinten vannak ilyen nyilvántartások, európai szintre át kéne ezt vinni. Kompulanatri Köszönöm. És köszönöm csak úrnak a véleménytervezet megírását. Jó alap ez, az ittre ugye ipar, energia és kutatás. Az űrkutatásnak nem sok köze van az erdészethez, de azért mégis van közünk az erdőgazdálkodáshoz nagyon is. Ugyanis a szén, alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtéséhez a jó erdőgazdálkodási stratégiára van szükség. Sürgősen akarunk munkahelyeket is teremteni, az erdészet képes munkahelyeket teremteni. Három millió európai dolgozik most az erdészetekben, erdőgazdálkodásban. És az értékteremtés az eredeti nyersanyagoktól a jó termékekig nyilván sok mindenem múlik. Az alapokon, fél, például a jó erdőgazdálkodáson első körben, utána pedig abban, hogy milyen a munkaerő felhasználása. Vidéken előfordul, hogy nehéz embert találni erdészeti munkára, mindenféle képzésre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán legyen, aki ellássa ezt a feladatot, máshol pedig azért nem népszerű ez, mert nem számít minőségi munkának. A, az erdőknek a szénelnyelők szerepe nagyon fontos a széndiokszid célok elérésében, sőt, miközben a széndiokszidot elnyeli bioenergiahordozóvá válik, úgyhogy hangsúlyozni kell, hogy vannak tradicionális fatermékek, de egy új hulláma indult meg, és ezt fejleszteni kéne még a fából való építkezésnek, úgyhogy a fa ipari erdőgazdálkodási kutatásnak most is bőven van szerepe, és bár a tagállamoknál van a fő kompetencia, amit lehet európai szinten hatékonyabban kell szervezni. Pesényik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadónak. Nem meglepő, hogy az Európai Unió embereket makroökonomiai változónak tekinti. Ugyanígy van ez az erdőgazdálkodásban is. De szerintem ez eh, nem jó gyakorlat. Az erdőben sok olyan faj él, amely ha kipusztul, nem helyettesíthető, hozzájárul az erdő a klímaváltozás lassításához, környezetünk a levegő tisztaságának, a víz tisztaságának alapvető garanciája, a széndiokszid kibocsátás csökkentésének eszköze. Tehát az erdőket úgy kell felfogni, mint egy nagyon gazdag ajándékot a múltból, és nem kizárólag kereskedelmi szempontból menni nekik. Aggodalommal nézzük, hogy erdőink 60%-át már privatizálták, Portugáliában legalábbis. És ez lehet, hogy 90%-ig fog nőni. Portugália a deforestáció, az erdő írtás terén élen jár a világban sajnos, pedig az erdők természeti örökségünk részei, és felelős gazdálkodást igényelnének határainkon mutatóan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében szeretne valaki hozzászólni? Nem, FDD. Fedele úr nincs itt. Peter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. a vélemény tervezet úgy gondolom, hogy nagyon jó és kiegyensúlyozott, és ez igencsak optimizmusra ad okot, hogy a 0,4%-kal nő évente az erdőkkel borított terület Európában, és ez mindenképpen jó a klímaváltozás, klímapolitika és a környezetvédelem szempontjából is, hogyha ezek szerint sikeres az erdőgazdálkodás. De szeretném egy kicsit megfékezni azok lendületét, akik úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak erősebben kellene szabályozni az erdőgazdálkodás, például a széndiokszid kibocsátás csökkentésébe is esetleg be lehetne vonni az erdőgazdálkodás. Vannak tagállamok, amelyek ebbe az irányba kívánnak elmenni. De hogyha megnézzük az Európai Uniós agrárpolitikát, hogy mi történik akkor, hogyha az Európai Unió mondjuk uniós hatásszínen kívánná szabályozni az erdőségeket. És mondjuk bevonná az erdőségeket a széndiokszid kibocsátás csökkentésebb is, ez azt jelenteni, hogy az Európai Unió határozna az erdőtelepítésről, az erdőségekbe telepített fafajtákra, és mindaz, ami uniós szinten esetleg félremegy, az mind-mind, annak mind, mind az erdők, a fák látnák a kárát. Én úgy gondolom, itt fontos lenne egy határt vonni, a környezetvédelem szempontjából fontos lehet és hasznos, tehát a bevált gyakorlatok cseréje és az együttműködés, de én mégse szeretném, hogy Európai Unió szinten közös jogszabályalkotásra jogosítanánk föl jogszabályalkotót. Köszönöm szépen, Frederik képviselő. Köszönöm szépen. Az Agri szakbizottságból szaladtam át. Nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon sok aggály merült föl a tekintetben, hogy az Európai Uniónak milyen illetékességei vannak. Nagyon jó, hogyha erős üzenetet adunk ki ebből a házból, a parlamentből, hogy a tagállamok döntsék el, hogy hogyan kezelik az erdőket, milyen az erdőgazdálkodást. Ennek ellenére a téma maga nagyon fontos, és egy példa, például a kutatás, mit lehet tenni nem tudjuk, hogy az erdőgazdálkodás területén milyen új lehetőségek vannak. Például az erdő által nyújtott termékekből lehet előállítani hasznos termékeket. Munkahelyteremtésre is van lehetőség a kontinens vidéki területein. Azt is biztosítanunk kell, hogy ne legyen túlzott bürokrácia, hiszen nagyon sok kis családi vállalkozás dolgozik az erdőgazdálkodásban, ezért nem lehetnek jelentősek a bürokratikus terhek. Nagy lehetőséget látunk a biogazdálkodás és a zöld növekedés területén is, hogy gyakorlatilag több terméket, többet lehet kihozni az erdőkből. Finnország, Svédország, például 30 vagy 50 évvel ezelőtthöz képest több az erdőnk, és így csökkenteni is lehet a széndiokszid kibocsátást, a távfűtést is tudjuk jobban ösztönözni a vegyipar, és ösztönözni kell arra, hogy a foszilis energiahordozókat cseréljék föl az előállítható egyéb zöld üzemanyagokkal majd be fogok nyújtani javaslatokat. Szerintem hangsúlyozni kellene a kutatást, a kutatás által biztosított lehetőségeket, biztosítani kell, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk, és még egy megjegyzésem, hogy lenne, hogy nem mi döntsük el, hogy az erdők tulajdonosai mit tegyenek. Nem szabad persze lehetnek jó gondolataink, de nem politikai alapon mi nem dönthetjük el, hogy az erdő tulajdonosa hogyan gazdálkodik vele, a termékeket kinek és milyen módon adja el. Köszönöm szépen kollégák a megjegyzéseket. Az Európai Bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Ignácio Szeváne úr, mezőgazdasági főigazgatóság részéről az egységvezetője. Üdvözlök mindenkit, elnézést! Ignacio Seven nem tudott jönni. Szerlák Tamás vagyok, az ő osztályáról. Szeretném köszöntet mondani a kiváló munkáért, a megjegyzésekért, és örülünk annak, hogy ilyen megjegyzések hangzottak el. Várjuk a végső változatát a dokumentumnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. A, kérdezem az előadót, hogy már nagyon sokszor dicsérték, sokan szóltak önhöz, akkor most öné a szó. Csak szeretném annyit elmondani, hogy remélem, hogy továbbra is együtt tudunk működni, és segíteni tudunk egymásnak, a gazdaság számára, a munkahelyteremtés számára jó döntéseket, jó véleményt fogunk összeállítani. Elnök, köszönöm szépen az előadónak. Módosító indítványok benyújtásának a határideje január 29 12 óra, déli 12 óra. Köszönöm szépen, köszönet mindenkinek, hogy részt vett a vitában. Tájékoztatnék mindenkit arról, hogy néhány perc múlva kezdjük a koordinátori ülést. Holnap reggel 9-kor kezdünk, mint mindig, és holnap délután 3-kor kezdjük a délutáni ülést, úgyhogy ülés-ülést követően négy koordinátorunk van a legnagyobb politikai frakciókból, a Zöldek, a GUE és az RDD koordinátora hiányzik, úgyhogy várnunk kell egy pár percet. A többiek, akik nem vesznek részt a koordinátor ülésen, őket kérem, hogy nyugodtan mindenféle idegeskedés nélkül hagyja el a termet. Köszönöm. And thank you for your patience. It is necessary tomorrow for... Köszönöm a türelmüket, holnap is még 7 órán keresztül szükség lesz a türelmükre.